Je peux vous inviter à regagner. Szeretnék mindenkit kérni, hogy foglaljon helyet. On y va, on y va. Regagnez votre siège, préparez-vous. Bien, mesdames et messieurs. Hölgyeim és uraim, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Az utolsó nagy szavazási ülésünk van, illetve a ma délutáni, utolsó előtti, utolsó előtti, Számunkra ez az utolsó, számomra, a vezető elnök számára az utolsó szavazási szekció, és már most is elnézést kérek az önök nevében a tolmácsoknál, mi szerint 35 ezer eh, módosítót eh, kellett, hogy elfogadjunk, és ezt le kellett tolmácsolni. Tehát utoljára eh, erősítsék a bicepszeiket, és mindenkinek jó szavazást kívánok. Nous passons donc euh, au... Elkezdjük tehát a szavazást. Az első Vujanics úr jelentése. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Metzola asszony jelentése a következő. Ez is név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második Metzola jelentés. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kratza asszony jelentése az Európai Hosszú Távú Befektetési Alapok. Első eh, módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Első módosító CP, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21-es első rész mellette, ellene tartózkodás elfogad. Második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 35-ös preambulum bekezdés név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva a bizottsági javaslat, mellette ellene tartózkodás elfogadva, a jelentéstevő asszony, Kratz asszony, hol van, megadom önök a szót, parancsoljon. Okay. Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών. Köszönöm szépen Alinának és a bizottságnak, a bizottság munkatársainak, a szakbizottság munkatársainak, hogy segítették a munkát a témában. Ezért azt szeretném kérni, hogy az áró szavazást előre hozzuk, hogy tényleg tárgyalni tudjanak a tanácsban. Rapport du vote de la résolution, qui est pour... Ki mellette, a jelentés mellett, ellene, tartózkodás, elhalasztjuk a szavazást. Meissner asszony jelentése, Schmitter úrnak adom meg azonban előtte a szót, mielőtt szavazunk. Schlüter úr, öné a szó. Ça marche? Működik a mikrofonja? det finns eh, flera viktiga översättningsfel. Köszönöm szépen. Egy sor fordítási probléma merült fel a svéd szöveggel kapcsolatban. Beszéltem a jogász nyelvészekkel, és eh, ennek ellenére nem tudták teljesen megszüntetni a hibákat. Azt kell, hogy mondjam, tényleg lényeges dolgok is előfordulnak itt. Ezek alapvetően fontosak a tanácsal, a bizottsággal folytatandó tárgyalások során, ezért még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy az angol változat eh, van érvényben, amikor a gyakorlati oldalt vizsgáljuk. A jogász nyelvészek majd helyrehozzák a többit. Eh, pillanatnyilag tényleg az a helyzet, hogy eh, adott esetben konkrét ellentmondások vannak a svéd szövegben. Süter úr, ön már megtette ezt a megjegyzését, van általában javítom változat, azért, hogy utána járjunk a hibáknak. A jelentéstevő asszony, hol ül Meissner asszony, parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen. Ami a fordítási hibákat illeti, emiatt halasztottuk kedről már a szavazást. Az angol tényleg az eredeti szöveg volt, amelyben tárgyaltunk. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, sokan nem is tudják valójában miről szavazunk. Ez egy keretirányelv, egy megfelelő tervezése, tengeri tervezése, tehát hatalmas területek tartoznak Európához, kétszer annyi tengeri terület, mint szárazföld, stb. És sok mindent lehet csinálni energiatermelésben, stb. és a környezetet közben meg kell védeni, ezért van szükség a megfelelő tervezésre. Ezt akartam még egyszer mondani, talán sokan nem is tudták, hogy miről van szó. Au vote sur l'ensemble Szavazunk a szövegről mellette. Elnézést, javítja magát az ennök 88-as mellette ellene nem világos. Megnyitom a 88-asról az elektronikus szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, nagy többséggel jogalkotási állásfoglalásról szavazunk, illetve először a bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadva, majd a jogalkotási állásfoglalási javaslatról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadjuk. Gariga Polédó jelentése a következő. 20-as D név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 21 mellette, jó, akkor ellenőrizzük az ötöst, megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 6D mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 8-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 26-os mellette, ellenem tartózkodás elutasítva, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 28-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva 29-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 11-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, a második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellenőrzni akarják a második részt. A 11-es bekezdés második részéről megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as három részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, a harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, elutasítva. Jó, ellenőrizzük a harmadik részt, megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Tízes két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 32-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20-as eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kételkednek, akkor ellenőrizzük a 20-as bekezdésről. Megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34-es mellette, ellene, tartózkodás utasítva, 19-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, az állásfogás indítványról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Áttérünk a sváv jelentésre. Versenyjog első, első blokk, kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A bizottsági javaslat mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, és az elsfoglási indítványról szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Stász úr jelentése a következő. Egyes blokk 34-es módosító mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Kettes blokk okafogyottá válik, bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadva 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, és az elsfogási indítványról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő a, a Protasievics jelentés az új pszichoaktív anyagokról. 48 módosító blogban mellette ellene tartózkodás elfogadva, elfogadva. 12-es módosító két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 47-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, bizottsági javaslat mellette. Jó, akkor ellenőrzik a második részét a 47-es módosítónak, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Bizottságjavaslatról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, név szerinti szavazás, a jogalkotási módosítás, indítványról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Jiménez Beszeré Barió kolléganő jelentése, a Libe Bizottság blokja emellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Jó, akkor ellenőrizzük a 17-est, megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Bizottsági javaslat mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, állásfogási indítvány, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A Péter lejelentés a következő. EU-Japán négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, kész vagyok arra, hogy ellenőrizzük az ötös név szerinti szavazás, illetve elektronikusan szavazunk. Az ötösről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva a hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, akkor ellenőrizzük a hatosról, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tegyék fel egyértelműen a karjukat hetes mellette, ellene tartózkodás utasítva, egyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, elutasítva, javítja magát az elnök elutasítva, ez az utolsó, és név szerint szavazunk az állásfogási indítványról, megnyitom a szavazást, jó, jó, akkor ellenőrizzük a hármas módosítót elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lövetekló! Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor most az állásfoglalási indítányról szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A biz... Almasogás indítvány valásszabadság után sokféleség, hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, és az elsőgási indítványról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ügyrendi kérdése van? Parancsolja, megadom a szót. Fudon a parol. Thank you, Madam President. Yet again we vote on a report for... Újra egy ö, olyan jelentésről szavazunk, amely ö, az Oroszországgal szemben tető módba vált. Elnézést. Tegnap láttuk, hogy mi történt. Ö, több tucat embert letartóztatott a kormány. Nem ügyrendi kérdésről volt szó, tehát folytatjuk a szavazást. Pitro Poposzemko, az EU uh, Ukrajna Parlamenti Bizottság elnökét köszönteni szeretnénk a látogatói tribünön. Merci à vous d'être d'être là aujourd'hui. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ma ide. Ámz asszony, parancsoljon. Ügyrendi kérdés? Elnök asszony,